Good morning, everybody. Can we start now? Jó reggelt kívánok mindenkinek, akkor kezdjük is el. Nos, hát akkor... dell'ordine del giorno così modificato. Akkor elfogadjuk az így módosított napirendi tervet, és akkor rátérek a második pontra. Május 30-ai ülés jegyzőkönyve megtalálták, megvannak önök előtt ezek a dokumentumok. Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, lengyel, szlovák, bolgár és román nyelveken van tolmácsolás a mai napon. Ezt eh, a webstreamen is van ez az ülés, és a június 20-ai koordinátorok ülésével kapcsolatosan el fogadtuk, mivel hogy nem voltak elemetések, az ott meghozott döntéseket a máltai Máltezek, bocsánat, Máltezek kollégának a javaslatait elfogadtuk, tehát és július 1-én átadték. És most elmondhatom, hogy át, rátérhetünk a szavazásra és van egy nagyon fontos jelentés az 2013-2015 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiának értékelése. Andrea Bocskor az előadója ennek, amelyik aki április 19-én nyújtotta be ezt az anyagot. Ekkor lejártak már a módosítóknak a benyújtásának idején. 423 módosító volt, 16 kompromisszumos megoldás, és az EMPL és KONT szakbizottságok is benyújtottak véleményeket. 42, illetve 29 módosító. Az előadó asszony szeretne hozzászólni, vagy rátérhetünk a szavazásra? Rendben van, köszönöm szépen, köszönöm a munkáját, köszönöm az árnyékjelentéstevőknek a munkáját és a titkárság munkáját, ezennel megnyitom a szavazást. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Kérem, megnyitom a szavazást, parancsoljanak. 15-on -e? Nincs meg a kártya? Rendben, akkor várok, várunk. Rendben. Itt van. Meg is érkezett, akkor megnyitom a szavazást, parancsoljanak. Everybody voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igen, elutasítottuk. Igen. Ötös kompromisszum, raportőr mellett ellene tartozkodás. M plusz 7-es, mellette ellene tartozkodás. ezt ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. elutasítottuk, mint ahogy az előbb. 57-es, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, de ellenőrizni szeretném, megnyitom a szavazást. Kérem, szavazanak, lezárom a szavazást, köszönöm. Elutasítottuk. 58, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M2 látom, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük géppel, egyes. Köszönöm szépen. Elfogadtuk. Ample 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtak, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következő oldalon az 80-as modosító mellette ellen mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Elnézést, elnézést. 81-es, külön szavazunk, első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as, külön szavazunk két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette, mellette, kérem a kezeket, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, ki, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ebből három, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor megnyitom a szavazást, ellenőrizzük, 83-as, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Higgyen nekem! négyes, ebből négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ebből öt mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 20, ebből 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Kant 18 mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, 87-es mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 92-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as módosító, Maragall mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Külön szavazunk a 107-esen első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Rendben, akkor ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást. I sorry, close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110-es raportőr mellette ellene tartózkodás. Elnézést kérek. Elutas, ö, elfogadva, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 9-es, Ample 9-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113-as és 117-es, az ide ugyanaz, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 115 mellette ellene elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 127 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 130-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 133-as mellett ellenet tartózkodás elfogadva, 134-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 135-ös raportőr mellette ellene tartózkodás elfogadva, tehát 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 11-es a következő oldalon, mellette ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva, M13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, M14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A szóbeli módosítás 1 az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 148-as mellette ellene tartózkodás. Mellette még egyszer elutasítva, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150-es előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva, 151-es mellette mellette ellene tartózkodás elfogadva, 152-es elnézést, Ample 10-esre ugrunk, Ample 10 mellette, ellene, mellette még egyszer, ellene, tartozkodás elfogadva, Ample 19 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 153-as, külön szavazunk, első rész mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum előadottól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kond 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 171-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168, 168, igen, mellette ellene tartózkodás. Mellette még egyszer, mellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük, ellenőrizzük, 168-ast ellenőrizzük, ele, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 170. Mellette ellene tartaszkodás. Ezt ellenőrizzük. 170-es kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kont 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kont mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont Oké, okay, ellenőrizzünk, rendben van. Kont 8-as. Megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kont 9 mellette, ellene, mellette még egyszer, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt, is kont 9, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kont 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Kont 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 117 es bekezdés 172-es mellette ellenet. mellette még egyszer ellene tartózkodás elfogadva 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, külön szavazzunk a 178-asról az ALDE kérésére, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a kont 4-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 6-os, mellette ellene tartózkodás, ebből 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 12-es, ellenőrizzük? Megnyitom a 187-esről. Újra szavazunk, gépen szavazunk, lezárva a szavazást. Elutasítottuk. Két szavazatom múlt. Ample 12, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ebből 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ebből 18 mellette mellette ellene tartózkodás elfogadva 22-es akkor 18-as géppel ellenőrizzük, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást elfogadva, M22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 188-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 189 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 190 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 191 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 15 mellette, ellene, tartózkodás, de ezt ellenőrizzük, kont 15, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást, elfogadtuk, kont 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kont 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kont 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, a raportőr 193-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 194-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 201-es módosító raportőrtől mellette ellene tartózkodás elfogadva, 202-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva, és most következik az mp 25 mellette. Abstention adopted. Elfogadtuk. 28-as MP mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt inkább ellenőrizzük. Tehát az MP 28-as módosítójáról megnyitom a szavazást, tessék. Close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 209-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Mehetünk tovább a 216-ossal. Mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 217-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 219-es mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 220-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 218-as mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizném, tehát a 218-ast elektronikusan nézzük, Close the vote. Lezártam, és elutasítottuk. 221-es. Mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elutasítva, de ezt is ellenőrizzük, úgyhogy megnyitottam a szavazást a 221-esről. Lezártam, és elutasítva valóban. 223-as a raportőr módosítója mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 222-es elfogadtuk akkor elnézést 224-esről szavazunk először Há, mégis igazam van? Akkor 222-esről szavazunk, mert a másik oka fogyottá vált. Jó, igazam volt. Most az egyszer, tehát 222-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk, ugorhatunk. 9-es módosító, ezek a preambulumok, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös módosító, mellette ellene tartóz, tehát még egyszer mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Huszas, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 21-es mellette, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, talán elutasítva, ezt szeretném ellenőrizni, tehát megnyitom a szavazást a 22-esről. Lezárom. Elutasítva. 23-as. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös. Mellette ellene tartózkodók, ezt is szeretném ellenőrizni, tehát 25-ösről megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadva. 42-es okafogyottá vált, úgyhogy a 26-os a következő. Az aldak érte a részenkiti szavazást, mellette ellene tartózkodók ez volt az első rész, de megnézzük, hogy elektronikusan mit mutat az eredmény. Tehát 26-os első része. Megnyitottam, lezártam, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodók, talán elfogadtuk, de ezt is ellenőrizzük, elnézést, megnyitottam a szavazást. Le is zártam. És elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 34 és a következő oldalon, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szóbeli módosítás 2-es, 35-ös mellette, ellene tartózkodók talán elutasítva, szeretném ellenőrizni, megnyitottam a szavazást, tehát 2-esről nézzük. Lezártam, Elutasítva. Négyes kompromisszum. Mellette ellene tartozkodok. Elfogadtuk. 40-es a következő. Mellette kiszavaz ellene, tartozkodok. elfogadtuk, 41-es, nem, ez visszavonásra került, 43-as, mellette ellene tartózkodák, elfogadtuk, 44-es, mellette ellene tartózkodák, elfogadtuk, 45-ös, mellette ellene tartózkodák, elfogadtuk, 46-os, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Első mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkod, még egyszer mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hat, hetes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 8-as. Ellenőrizhetjük a hetest, tehát akkor megnyitottam a szavazást a hetesről, lezártam, elfogadtuk. 8-as, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most a végszavazás következik, a teljes jelentéstervezetről megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. 22 igen, 6 nem, és egy tartózkodás mellett elfogadásra került a jelentés, úgyhogy gratulálunk. A jelentéstevőnek, az összes témafelelősnek, és köszönjük a titkárságnak is a támogatást. Akkor megyünk tovább a második tételhez, amiről ma szavazunk. Kamerevert asszony véleményéről van szó. Possibilità, sapete l'atto. Tudják, a hozzáférhetőségi, ez egy nagyon fontos um, anyag, az szolgáltatásokra és termékekre vonatkozik. A tervezet, a véleménytervezetet május 30-án mutatták be, a módosítók eh, június 7-én lehetett benyújtani, és 73 módosítót nyújtottak be. Nem tudom, az előadó hozzá akar szólni az elején, hanem akkor rátérhetünk a szavazásra. Parancsoljon! Csak nagyon röviden amit szeretnék tisztázni valamit, mert az elmúlt napokban volt itt egy kis izgalom ezzel a véleménnyel kapcsolatosan. Nagyon világosan szeretném elmondani, hogy nem arról van ebben a véleményben, hogy az audio-vizuális tartalmakhoz kevesebb legyen a hozzáférés, hanem sokkal inkább ennek az ellenkezője, hogy nagyobb legyen a hozzáférés egy ágazat specifikus megközelítésen keresztül. Tehát maradott a terület, ahol eddig is volt, Zabina Hain és én voltunk a jelentéstevők, és ezt az ágazatot mindenképpen erősíteni kívánjuk. Egyértelmű, hogy egyrészt vannak ugye a magán, illetve a közszolgálati szolgáltatók, és nagyon lényeges, hogy egy asztalhoz leüljenek azok is, akik a fogyatékkal élők érdekeit képviselik, hogy nagyobb legyen a hozzáférhetőség az audiovizuális tartalmakhoz. Én bízom abban, hogy az említett szövetségek élnek ezzel a lehetőséggel, megfelelő javaslattal állnak elő, amennyiben ők ezt nem teszik, akkor majd mi fogunk lépni, mivel jelen pillanatban egyáltalán nem világos, hogy az accessibility mint olyan egyáltalán a tanács szintjén megrendezésre kerül mi talán gyorsabbak tudunk lenni, és akkor a hozzáférés tekintetében is gyorsabban tudunk eredményeket kieszközölni a fogyatékkal élők számára az Európai Unióban, mint ahogyan ezt a hozzáférhetőségi törvény mentén el tudnánk érni, és hát nyilván ennek meg kell a szabályait és a keretét teremteni. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az előadást, mindannyian találkoztunk már ezekkel a dolgokkal és találkoztunk a szereplőkkel, akik azt akarják, hogy egy szerves megközelítés legyen ehhez a témához. Először Julie Wardnak adom meg a szót. Um, I think a lot of members have been Azt gondolom, hogy nagyon sok képviselő tag kapott üzenetet eh, a fogyatékkal élők eh, jogaival foglalkozó szervezetektől, és vannak olyan képviselők, akik eh, megkerestek bennünket, nem biztos, hogy szakbizottsági tagok, de agályokat fogalmaztak meg. És ezt elég bonyolultnak és bonyolult helyzetnek tartom, mert nem vagyok, nem tudom... Van egy probléma, hogy nincs itt vita, csak elnézést kérek, Julie, de itt csak az előadónak volt alkalma arra, hogy, hogy felvázolja az anyagot, nagyon röviden még két szót that we postpone the én csak annyit kérnék, hogy halasszuk el a szavazást, mert nem hiszem, hogy a fogyatékkal élők ügyeivel foglalkozó bizottsággal tényleg a végéhez értünk a munkának, és ez egy óriási témakör, jobban meg kell győzni az illetéseket, hogyha tényleg haladni akarunk előre. Én nem vagyok a magam részéről meggyőzve, szerintem ezek a szervezetek sincsenek még meggyőzve, akik a fogyatékkal élők jogaival foglalkoznak. Ez egy olyan kérdés, ami az előadóhoz intéztek, de azt meg tudom előlegezni, hogy hallottuk, hogy nagy vita volt, nagyon sűrű eszmecsere volt, a árnyékjelentéstevők és hozzászóltak, illetve szervezetek is. Az előadónak adom meg a szót, nem tudom, hogy mit szeretne. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetértett abban, hogy rátérhetünk a szavazásra. Petra, Szabin, Szabin szeretne hozzászólni. A néppárti frakció nevében szeretnénk elhalasztani ezt a szavazást, és tehát most ezt nem végrehajtani, hiszen ennek a jelentésnek már a megtárgyalása kezdetén és során is nagyon sok tárgyalást folytattunk különböző fogyatékossággal élő képviselő szervezetekkel, tehát azt gondolom, hogy tehát a hozzáférhet lehetősége a közszolgálati honlapoknak például ez már téma volt. Tehát azt gondolom, hogyha most jelen pillanatban, tehát hogyha a törvény keretében maradnak ezek a szabályozások, ez nem hiszem, hogy gondot jelentenének. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a célokat akkor tudjuk a lehető legjobban elérni, hogyha így teszünk, mert hiszen nagyon aggódunk, hogy a hozzáférhetőségi irányelv a tanácsot nem fogja tudni meggyőzni, tehát nem fog átmenni a tanácson. Tehát azt gondolom, hogy nagyon is jó példával kéne előjárni a saját honlapunkat érintően is, és ezért azt gondolom, hogy ha a tanács elé kerül ez, és ez a rengeteg vélemény oda kerül, akkor nem tudom, hogy egyáltalán mi történhet ezen a területen. Tehát ezért én nem látok erre szükségszerűséget. Tehát én azt gondolom, hogy az érveket meghallgattuk, és én mindenképpen szeretnék tenni ezen a téren, előre szeretnék lépni, tehát ezért én azt gondolom, hogy ne, ne halasszuk el ezt a szavazást. Elnézést kérek, de volt egy megállapodás abban, hogy mik az ütemezések, és mik a határidők, és Két dologot szeretnék hozzátenni. Egyrészt az, hogy az audiovizuális, az audiovizuális dolgokról szóló irányelv az az Accessibility Act része, és én nagyon komolyan veszem az önök ö, ö, munkáját, és azt, hogy önök a későbbiekben találkoznak még fontos szereplőkkel, mert ez egy olyan téma, amely rendkívül fontos számunkra, és az AVMS-ről szóló cikkekről még önök beszélni fognak. A kérés a az, hogy maradjon a VMS-ben ezek a cikkek, ezek a fontos cikkek. Azt töröljük a azokat a részek, amelyek az nyomonkövetést teszik lehetővé, és emlékezhetném önöket, hogy az Accessibility Act-tel a VMS keretében minden egyes tagállamnál vannak hatóságok, amelyek ellenőrzik ezeknek a végrehajtása. Természetesen a szakbizottság és a, tagá, és a tagoknak a rend, rendelkezésre állnak azért, hogy nézzék meg ezt, ezeket a kérdéseket, és hogyha vannak további viták, akkor lehet majd módosítani az Accessibility Act-et. Mi szeretnénk megerősíteni mindezeket, és nem gyengíteni ezeket. Ez lenne a, a, a a lényeg. Én úgy gondolok, hogy az audiovizuális dolgok azok benne kell, hogy maradjanak, és én így értelmezem az aggályokat, a hozzászólásokat, és úgy gondolom, hogy így nyugodtan rátérhetünk a szavazásra, ezért eh, mindenkinek azt mondom, hogy akkor térünk rá a szavazásra. Első cikk. 36-os módosító mellette. Én már megnyitottam a szavazást, de tessék, tessék. Jó, egy dolgot szeretnék mondani, csak egy nagyon rövid megjegyzésem volna. Egy utolsó megjegyzést engedjenek meg. Meghallgattam mindenkit, és persze nem ismerem az összes szakbizottsági tagot, de egy rövid megjegyzésem lenne ezzel a nagyon fontos témával kapcsolatosan. Én beszéltem a vállalkozásokkal, az NGO-kkal, civil szervezetekkel, akik a fogyatékkal élők jogait a szívükön viselik. És amit leszűrtem mindebből az az, hogy nem lenne bölcs dolog a hozzáférhetőségi törvényt újra csomagolni, kicsomagolni, hiszen ez az egyik oldalon már létezik, a másik oldalon ott van az audiovizuális média, viszont az audiovizuális szolgáltatásokhoz való hozzáférés az egy másik ö, ö, téma. Az Accessibility Act, tehát a hozzáférhetőségi jogalkotás, az csak a termékekkel és a szolgáltatásokkal foglalkozik külön. Tehát gyakorlatilag két teljesen különálló területről van szó. Van ugyan átfedés a kettő között, ez igaz, de egymásra is befolyással bír ez a két terület. Mondok példát. Hogyha például kihagyunk valamit, törlünk valamit a televízió vonatkozásában, hogy a televíziózást például teljes mértékben hozzáférhetővé kell tenni az audiovizuális tartalmakat illetően azonban nagyon sok esetben a teljes hozzáférhetőség nem történik meg. Tehát ezt kellene újra gondolni, és ezt tartsák fejben, mielőtt szavaznak. Tehát tulajdonképpen mindenféle szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani kellene a fogyatékkal élők számára. Köszönöm. Scusate, ho fatto Köszönöm szépen. Egy kivételt tettem, mert egy nagyon különleges hozzászólást hallottunk Stevens kolléganőtől, a, mert tudom, hogy milyen szerepet játszik Stevens kolléganő ebben az eszmecserében, és szerintem egy, ez így volt helyes úgy gondolom, hogy pontosan azért, mert mi úgy gondoljuk ebben a szakbizottságban, hogy többet kell követelni, és jobban oda kell figyelni az audiovizuális világ specifikus mi voltára. Mi azt akarjuk, hogy, és úgy, ahogy az előadók érte, hogy a VMS irányelben visszakerüljön az a cikk, amelyik a következőben nem szerepel. Tehát mi meg akarjuk erősíteni mindezt, és azt akarjuk, akarjuk, hogy mindenki beszéljen a raportőrrel, hogy ezek a jelzések megmaradjanak a cikkekben elismerjük, hogy nagyon fontos a horizontális megközelítés. Egyszerűen itt csak arról van szó, hogy ami az audiovizuális dolgokat illeti, akkor ezeket az irányelven belül kell szabályozni. Azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan tudják osztani. Én magam is előadó voltam ebben a témában, és a plenárison is felszólaltam ennek érdekében minden, minden benne lesz az anyagban, a cikkben, de nagyon nyitottak vagyunk, hogy a későbbiekben további megjegyzéseket beépítsünk, amelyek megerősítik az audiovizuális anyagokat, mi úgy gondoljuk, hogy a lehető leghorizontálisabb anyagot kell, de most lezárom azt az eszmecserét, ezt a vitát, amit megnyitottam, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos hozzászólásokat meg kellett hallgatni, de most térjünk rá a szavazásra. Akkor folytassuk. Tehát a 36-os, akkor mellette, ellene, tartózkodók, elnézést még egyszer, tehát mellette, ellene tartózkodák elutasítva a 37-es, mellette ellene tartózkodák elfogadva. Első raportőrtől számozom, mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes raportőr, mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas raportőr, és a 38-os, ezek azonosak, mellette kiszavaz, ellenvetések, tartózkodók, ezt szeretném ellenőrizni. Megnyitottam a szavazást, tehát Lezártam. Elfogadtuk. 39-es kiesik, 4-es mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 5-össel folytatjuk mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 6-os és a 42-es, ezek azonosak, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es raportőr mellette ellene tartózkodók elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as raportőr módosítója mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49-es a következő mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52-es mellette ellenet tartózkodók elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodák, elutasítva 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 61-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 62-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 69 mellette illetve ez kiesik, 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es raportőr módosítója mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71-es kiesik, 11-es a következő, 11-es tehát, és a 72-es, ugye? Igen, ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-essel folytatjuk a következő oldalon. Ez a raportőr módosítója mellette kiszavaz ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14-es a következő mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös a következő mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jön a preambulum bekezdése és ehhez tartozó 22-es mellett ellene tartózkodok el, utasítva a szobani módosító 23-as mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva Ugrunk 27-esen. Mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 28-as. Mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 29-es. Mellette tehát még egyszer mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 30-as visszavonásra került, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Split volt a 33-asról, az IPP, e népárt kérte az első részről, mellette ellene tartózkodák elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os mellette ellene tartaszkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Végszavazás következik a véleménytervezetről, így egészében megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezártam. 18 igen, 10 nem, és két tartózkodással átment ez a vélemény. Úgyhogy gratulálunk Kamerivelt asszonynak, és köszönjük a témafelelősöknek, a szárnyékjelentéstevőnek, ugye Köszönöm szépen a titkárságnak is az előkészítő munkát. Okay. Are they late? We are late. Ah, we are late. Sorry. Allora, I pray, vi prego di restare... Kérem önöket, hogy maradjanak a helyükön. Kicsit késésben vagyunk már, jön mindjárt a szlovák miniszter, sőt már igazából itt is van, úgyhogy szeretném őket üdvözölni. Köszönöm.

Uh, well, uh, please, can you take... Ha kérjek mindenkit, hogy foglaljon helyet, mert uh, el kell kezdenünk. Elnézést. Kérem, hogy mindenki legyen csöndben. Sorry, Julie. Julie, kérlek téged is, hogy foglalj helyet. Sorry. Thank you to our... Köszönöm szépen a kollégáknak. Speak in, in, Italian. Olaszul fogok beszélni. Úgyhogy kérem, tegyék fel a fejhallgatójukat. Beállították a helyes nyelvet? Mert nagyon sok nyelven áll rendelkezésre tolmácsolás. Webstreaming is van, úgyhogy tessék. Köszönetet szeretek mondani, és nagyon boldogan üdvözlöm a szakbizottságunk körében a lengyel elnökségnek, és Marek Maderic kultúráért felelős minisztert, és Peter Plavkán, Plavcsán, oktatásért, tudományos ügyekért, kutatásért és sportért felelős miniszter. Úgy tudom, hogy ön már találkozott az ITRES szakbizottsággal a kutatás terén, és nagyon örülök, hogy itt vannak mindketten. Csak röviden szeretném bevezetni a témát, mert késésben vagyunk. Először is az önök első elnöksége, úgyhogy gratulálok, és minden. Sok sikert kívánok. Tudjuk azt, hogy a szlovák elnökség fogja tudni a parlament kulturális érzékenységének a, a továbbvitelét egy nagyon kritikus szakaszban veszik át önök az elnökséget a Brexit után illetve a különböző humanitárius válsághelyzetek miatt. Ráadásul fejlődést szeretnénk elindítani az Európai Unióban, és szeretném önökre számítani a tanácsnál is, mert voltak, akik eddig nem figyeltek előképpen az oktatásért és a kulturális ügyekért, de azt kell látni, hogy ez a két eh, politikai tengely az eh, erős kell, hogy legyen, központi kell, hogy legyen. Nincs biztonságpolitika, nincs migrációs politika, nincs külpolitika, nincs fejlődéspolitika, hogyha nem adunk, eh, nem foglalkozunk az oktatással, a kultúrával, legyen a, a, az örökség, a kulturális irányelvekről, a VMS-ről beszélünk mostanában. Új területek vannak tehát. Úgy gondolom, hogy ebben önök tudnak majd minket támogatni, ugyanakkor nagyon fontos a költségvetési eh, tételekben és a költségvetési eh, előrejelzésekben, mert az igen aggasztó számunkra, tehát megadom a szót a kultúráért felelős miniszternek, a Márek Madarics úrnak, aki 10-12 percen keresztül fel fogja vázolni nekünk a szlovák elnökség prioritásait, amelyekről már hallottunk ugyanak, ugyan, de szeretném részletesebben hallani ezekről, majd utána az oktatásért felelős miniszternek adom meg a szót. A későbbiekben megadjuk a szót a frakciók vezetőinek, majd a későbbiekben a, a képviselők, a parlamenti képviselők. Máderics miniszter úr, parancsoljon! Elnözt, elnök asszony, engedjék meg, hogy szlovákul beszéljek, hiszen a szlovák az egyik uniós nyelve, hivatalos nyelve a az Uniónak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt szólhatok Önökhöz az Európai Parlament Kulturális Szakbizottsága előtt. Első ízben szólhatok Önökhöz a tanács soros elnökségének székéből. A legnagyobb prioritásai a szlovák elnökségnek többek között az audiovizuális média szolgáltatások is hozzátartoznak, és nagyra becsülöm, hogy a bizottság a felülvizsgálat tekintetében betartotta az időkeretet, és májusban egy javaslatot terjesztett elő ebben a tévé témában. Az EU-s miniszterekkel első alkalommal fogunk tudni erről nagyon fontos irányelvről tárgyalni az illetékes tanácson. Az audio, audiovizuális környezet óriási mértékű változáson ment keresztül, sok az új szereplő, sok az új üzleti modell, és hát ez nyilván a médiumok piacán is nagy változásokat hozott. A hagyományos szolgáltatók, mint például a televíziós társaságoknak lépés kellett ezzel tartani, és a változásokat le kellett követniük. Hová füzetett, vezetett ez? Hát nyilván az, hogy a televíziót nézők számára bővült a műsor kínálat. Az on-demand szolgáltatások és a hagyományos televíziós műsorok gyakorlatilag szinte már nem megkülönböztethetőek a nézők számára. Tehát ennek mégis különböző szabályozó hatás, hatóságok szabályozzák őket. Ezek a különbségek azonban egyre inkább eltűnőben vannak. A hagyományos televíziózó ezeket a szolgáltatásokat, amelyeket gyakorlatilag ugyanazon a diszpléjen, ugyanazon a televízió képernyőn néz, alig tudja megkülönböztetni, ezért nem is tudja, hogy hogyan kellene őt különbözőképpen védeni, óvni. Ezek a tények vezettek oda, hogy az audiovizuális keret, jogi keret ellenőrzésre szorul, hiszen tíz éve volt az utolsó felülvizsgálat. Azóta óriási változások történtek, ahogyan ezt már éppen említettem is. A keretet tehát felül kell vizsgálnunk. Ezt az Európai Tanács is elmondta az olasz soros elnökség során 2014 végén is követelte már, a bizottság pedig felszólítást kapott, hogy terjessz elő a javaslatát a felülvizsgálatot illetően. A tanács következtetéseiben felsorolásra kerültek azok a területek, amelyek a felülvizsgálatra szorulnak, és örvendetes, hogy a bizottság ezeket a javaslatokat el is fogadta. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a szakbizottság nagyszerű munkát végez, és végzett is, ezekkel a témákkal összefüggésben és az egyes érintett ágazatok ügyében is. Szeretnék a parlament decemberi, múlt decemberi jelentésére is utalni ebben a kontextusban, hiszen az önök szakbizottsága is részese volt az intenzív tárgyalásoknak. A felvetett kérdések mind-mind nagyon jelentősek, és ahogyan ez a szakbizottság is, úgy a szlovák soros elnökség is meg van győződve arról, hogy a kiskorúakat mindenképpen óvni kell, védeni kell, hiszen ők a legveszélyeztetettebb korcsoport, ha az új típusú mediális tartalmakra gondolunk. Bízom abban, hogy ez az új irányelv a kiskorúakat lehetőség szerint óvni fogja a tartalmak vonatkozásában, a mi elnökségünk alatt egy konferenciát is kívánunk rendezni ebben a témában. Ez egy szabályozói konvergenciát célzó és a kiskorúakat védő konferencia lenne Pozsonyban szeptember 15-16-án. A soros elnökség ezeket a felülvizsgálati tárgyalásokat mindenképpen tovább kívánja vinni, méghozzá elég messzire, és az audiovizuális munkacsoport szintjén már ebben a hónapban elkezdtük az ez irányú tárgyalásokat, a nyári szünetet követően pedig folytatni fogjuk ezeket az eszmecseréket. Várjuk az együttműködést ezzel a szakbizottsággal, hiszen önöknek óriási a tapasztalata és a know-how-ja. A Málta is következő soros elnökséggel is szorosan együttműködünk, és zöggenőmentes staféta átadást kívánunk biztosítani a mi elnökségünk végén, annak érdekében, hogy tényleg át tudja venni gond nélkül a stafétát a máltai elnökség. Nagyon komplex ez a témakör. Mégis bízunk abban, hogy novemberben, a novemberi tanácsban a kulturális, ifjúsági és sportügyi tanácson elő tudjuk terjeszteni a dokumentumunkat. Az Európai parlament és a tanács javaslata annak érdekében, hogy a 2018-as év az Európai Kulturális Örökség tematikus éve legyen, és egy kiváló kezdeményezés, és azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni kezdeni az ezirányú tárgyalásokat is. A közös kulturális örökség nagyon fontos az európai kulturális értékek is az önazonosságunk tekintetében, hiszen nagyon sok a politikai, gazdasági, szociális kihívás, amivel most meg kell küzdenünk Európában. A kulturális örökségben való beruházás semmiképpen nem elveszejtett beruházás, ez nagyon hamar meg fogja hozni a gyümölcsét. Meg vagyunk győződve arról is, hogy nagyon sok jelentés utal a kulturális örökség jelentőségére Európában. Ez a kezdeményezés, hogy tematikus év szintjére emeljük a kulturális örökséget, nagyon sok kihívást kell majd, hogy megelőzzön, ide kell sorolnunk a fenntarthatóságot többek között. Biztosak vagyunk afelől is, hogy ennek az intézkedésnek és kezdeményezésnek az a keretében az interkulturális párbeszédre is újra nagyobb hangsúly kerül majd. Nagyon sok kulturális rendezvény kerül majd megrendezésre az egyes országokban és azok régióiban, de én azt gondolom, hogy a gazdasági növekedést is elő tudja mozdítani a kultúra és a kulturális rendezvények, és hogy ezáltal egyfajta kulturális tudatosság is kialakulhat. Az is nagyon fontos, hogy utaljunk ennek a tematikus évnek a keretében arra, hogy a 30 éves háború 400. Eh, évfordulója lesz, 1618-ra utalok, és a vesztfáliai békének is, eh, a 1648-as Veszfáliai békének és az évfordulóját ünnepeljük 2018-ban. Ezeket a munkálatokat mind-mind elvégezzük, mi is a mi részünkről, illetve hát önök is a szakbizottságban, és biztosíthatom önöket a felől, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a sok-sok terítéken lévő témát illetően igyekszünk a tárgyalásokat le is zárni. Az elnökségünk másik témája a nemzetközi kulturális kapcsolatok témaköre. Az Európai Uniónak nagyon fontos szerepet kellene játszania a világszínpadán, és üdvözöljük emiatt a bizottság közleményét, illetve az Európai Unió külügyi megbízottját, az Európai Unió nemzetközi kulturális kapcsolatok témájában megfogalmazott stratégiáját. Az európai kultúra értéke nagyon lényeges. A szlovák soros elnökség is eh, az egyik legfontosabb prioritásnak tekinti ezt a kérdéskört. És 2018-at követően is szeretnénk biztosítani, hogy a stratégiai megközelítés valóban kidolgozásra kerüljön. Ebben az összefüggésben a tanács következtetéseit, a 2015 novemberi következtetéseit is szem előtt tartjuk, az EU külkapcsolatait, illetően a kultúra terén, és a saját következtetéseinket pedig a soron következő tanácsülésen fogjuk ismertetni. Elnök asszony, Tisztelt képviselő, köszönöm a figyelmüket, és várom az össz, együttműködést önökkel. Miniszter úr. A prioritásai tényleg összecsengenek a sajátjainkkal, és nagyon bízunk benne mi is, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk. Most pedig akkor átadom a szót Láken miniszter úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony képviselő urak, hölgyek, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy szóhoz juthattam, és nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy örömmel fogadtak bennünket itt az Európai Parlamentben, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a programunkat bemutathatom önöknek. Főként a foglalkoztatás, ifjúság, politika és sport területén szeretném bemutatni önöknek a programunkat. A szlovák elnökség elsősorban a tehetségeket szeretné támogatni, mégpedig a polgárainkban található, széles körben található tehetségeket, és rendkívül fontos az, hogy erre a potenciára mindig utaljunk, hiszen a tehetségek támogatása, megtalálása és kiaknázása, az a nagyobb versenyképességet fogja és a felzárkóztatást szolgálni, hiszen a tehetség nagyon fontos az innováció és a gazdasági növekedés szempontjából is. A szlovák elnökség prioritásai a foglalkoztatás területén csatlakoznak az új stratégiai programhoz, amelynek a címe kompetenciák Európa számára, és ennek körében olyan kompetenciákat kívánunk támogatni, amelyek Európa versenyképességét nagymértékben növelik, és a mobilitást is támogatják, hiszen rendkívül fontosak ezek a kompetenciák a társadalmi élet során is. A tanács javaslatait követve a kompetenciák terén elsősorban a digitális kompetenciákra kívánunk koncentrálni, és az európai kvalifikációs keret keretében szeretnénk biztosítani azt, hogy a különböző tudásokat, képességeket, kompetenciákat Európa összes polgára tekintetében jobban ki tudjuk aknázni és támogatni tudjuk, tehát a, a főiskolák és egyetemek modernizálása és a digitális kompetenciák támogatása, és ezt fogja szolgálni. A tehetségek támogatása és kiaknázása e, az egyik fő mottoja lesz a november 21-i oktatási tanácsülésnek is. Amit mindenképpen el kell kerülnünk az az, hogy a fiatalság radikalizálódjon, ez a terrorizmus elleni harc fő célja is, tehát ebben nagyon szorosan fogunk együttműködni a az oktatás területén, a formális és az informális oktatás területén is, hát rendkívül fontos, hogy a tehetséget támogassuk. Vannak itt nagyon kritikus területek, amelyeket, hiszen ez a fajta felzárkóztatás, ez a pontosan a szociális kizárás elleni harcban a lehető legjobb fegyver. Ebben teljesen tudatában vagyunk, és tudjuk azt, hogy ezen a téren még nagyon sok tagállamban lehetne javítani az adott intézkedéseken, Szeretnék ö, csatlakozni a bizottság javaslataihoz, amelyeket a terrorral kapcsolatos megelőzés és ö, harc ö, kapcsán tett, és szeretnénk a fiatalság és a oktatási munka terén az terrorizmus és az extrémizmus elleni harcra is reagálni a munkánkban. És a bizottsági javaslatára a bevonó oktatás, a szociális kompetenciák támogatása és kiagnázása, képzés terén az európai értékek kihangsúlyozása, és a bevonó oktatás terén szeretnénk a hangsúlyokat elhelyezni, és minden fiatal szeretnénk támogatni európai szinten. Szeretnénk a migrációs hullámok által keltett kihívásokkal is megküzdeni, és így a különböző külföldiek felzárkóztatását szolgáló intézkedéseit és javaslatait a bizottságnak nyomon követni, amit tovább kívánunk fejleszteni. A főigazgatók ülésén a főiskolák modernizálása, a főiskolák és egyetemek fejlesztése és felzárkóztatása az innováció terén a képzési politika effektívebb, hatékonyabb kihasználása és a képzési eszközök hatékonyabb kihasználása és a tagállamok szerepvállalása és kötelezettségvállalása ezekben az említett területeken belül, és az egyetemi főiskolai képzés terén lesz a súlypontja a munkánknak, és az elnökségünk fővárosában is lesz szeptember 12-én és 13-án egy fontos konferencia, ezen a téren, ez a tehetségek támogatásával fog foglalkozni, és az összes képzési területre kiterjedően fogunk véleményt cserélni, tehát az oktatás, fiatalság, tehetség és a művészetek területét is magában foglalja majd, tehát itt a, a bevonás, a fiatalok bevonása erre, ezekbe a területekbe, minden gyerek és fiatal bevonása függetlenül bármiféle szociális és egyéb más hátterét tekintve, és és az oktatási módszerekkel is foglalkozni kívánunk ezen a téren, illetve a képzés során alkalmazott eszközök vizsgálatával is, és a tehetségek beazonosítása és kiaknázása az összes gyerek tekintetében lesz egy nagyon fontos célunk, ami arra fog irányulni, hogy az olyan tehetségek felfedezését kell támogatni, akit még eddig nem fedeztek fel. Tehát különböző szemszögekből fogjuk vizsgálni ezeket a fontos területeket, ami lehetővé teszi majd azt, hogy a fiatalok terén található potenciálokat jobban támogassuk vonzó ajánlatokkal. A fiatalok számára kiírt munkalehetőségeknek és vonzóbbnak kell válni, vonzóbbá kell válniuk, mert nagyon fontos az, hogy nem el kell kerülnünk azt, hogy a társadalmainkban a fiatalok részvétele csökkenjen. Rendkívül fontos, hogy a fiatalokkal végzett munkát meg kell újítani online vagy offline módon. A szlovák elnökség új következtetéseket is le fog vonni, és be fog nyújtani, elő fog készíteni a fiatalok munkavállalásával kapcsolatban a tanácsülésre, mert biztosítanunk kell azt, hogy nemzeti szinten, tagállami szinten is az információt csere felgyorsuljon, aktuálisabbá váljon, hiszen rendkívül fontos, hogy tagállami és regionális szinten még hiányoznak információk, gyakorlati információk, amelyeket gyorsabban kell tudnunk kicserélni, és ebben a máltai elnökséggel is együtt fogunk dolgozni. Nagyon fontos a struktúrált dialógus a fiatalok képzése során végzett munkával kapcsolatban, hogy milyen kompetenciákra van szükség ahhoz, hogy ez a munka előre haladhasson, tehát hogy készek legyenek a fiatalok a társadalom terén végzett munkára. Elő fogunk készíteni egy kassai konferenciát is, még az elnökségünk alatt ezen a területen, és a, tanácsülé, a brüsszeli tanácsülésen megvitatjuk majd ez itt kidolgozott eredményeket. A fő téma a fiatalok tehetségének a kiaknázása, támogatása lesz, és a bizottság szeretné, hogyha ezeket a témákat a következő munkaprogram keretében is megvitatásra kerülnének, és szeretnénk majd a stratégiáink félidős felülvizsgálatát is megejteni azért, hogy az Európai Unió fiatalokkal kapcsolatos munkáját 2018 utánra jobban elő tudjuk készíteni. A szlovák elnökség olyan széles körben, ahogy csak lehetséges ágazatokon túlnyúlóan szeretné ezt előkészíteni, hiszen itt nagyon fontos a politika részvétele, nagyon fontos a fiatal fiatalokkal foglalkozó minisztériumok együttműködése is, és a fiatalok életminőségének a javítása különböző tárcák együttműködésétől, munkájától is függ, és ezért is szeretnénk gondoskodni arról, hogy tárcaközi egyeztetések is lefolyjanak ezen a téren. További célunk a sportdiplomácia javítása és a humán erőforrások támogatása a sport területén, a sportmunkacsoport agendáján olyan témákat szeretnénk elhelyezni, mint például az Európai Unió második akciós tervének a felülvizsgálata 2014 és 2017 között a sportterületén, és a következő terv előkészítése ezen a téren szintén szerepel a napirendünkön, és ebben az önök szakbizottságának a közreműködését is nagyon fontosnak tartom, hiszen önök közreműködnek ezeknek a témáknak a területén, tehát nagyon szorosan tudunk majd együttműködni. Azt gondolom, hogy a sport kihatása az egyén személyes fejlődésére, szintén a sport tanács témáját fogja képezni, és ennek megvitatása során az már eddig lefolytatott eszmecserékre is utalni fogunk, és kiemeljük majd az itt kínálkozó kihívásokat is. A szlovák elnökség egy más, másik kulcsfontosságú témája a sport terén lebonyolított miniszteri tanács előkészítése lesz, ami Pozsonyban zajlik, majd nagyon sok különböző érintett személy és szakemberek közreműködésével, és ismert szlovák atléták és olimpiai sportolók részvételével. Ez a konferencia a sport területén működő főigazgatók találkozása megbeszélését fogja követni, és erre épít. Majd szeretnénk a doping témájával is foglalkozni. Számunkra rendkívül fontos téma a doping elleni harc, mert azt gondoljuk, hogy Európának itt egyhangúan kell fellépni a doping elleni harc területén, és a szlovák elnökség az alatt kerül sor az Európai Sportnapra is, a, és a a hét alatt Kassán kerül ünnepélyesen megnyitásra és Tibor, biztos úr és egyéb más neves személyiségek is meg lesznek hívva erre a rendezvényre. Szeretném önöket támogatni arról is, hogy a szlovák elnökség alatt tartott képzési tanács szeptember 21-22-én fog lezajlani. És nagyon köszönöm a figyelmüket és a támogatásukat. Eh, gentile Ministro. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr. Nagyon nagyra tartjuk a prioritásokat, amiket említett, és nagyon örülünk azoknak a dolgoknak, amit mondott a fiatalokra vonatkozó politika. És eh, meghívt meghívtak minket a sportkonferenciára, ami a héten lesz megtartva. A szakbizottságban Takula kollega elkészít egy jelentést erről a témáról. A sportdiplomáció egy rendkívül fontos dolog, és nagyon fontosak azok a dolgok, amelyek összefüggnek az integrációval, a szociális bevonás a harmadik országokból származó személyek számára, ahol több diákat kell bevonni, és ez összefügg szorosan a kultúra terjesztésével. Ferrari, kollega a vagy majd Truppelnek adom meg a szót. A néppárt nevében szeretném megköszönni a munka programjának a bemutatását a következő fél évre. Egy pár dologra szeretnék reflektálni. Madarics miniszter úr, ön arról szólt, hogy az frnd mint az egyik legfontosabb jogalkotási kezdeményezést a következő fél évre tanácsi pozícióvá is emelni. Ma délelőtt volt egy szavazásunk, egy beékelt vitával, az audio-vizuális szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, és hogy egyes részeit ennek a jogalkotásnak helyezzük át az FLND keretbe. Ez valóban egy ágazat specifikus szabályozás, ami a fogyatékkal élők hozzáférhetőségét is biztosítaná, és megnyitná számukra a hozzáférést, Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez tényleg lefedésre kerüljön az egyes jogszabályokban. Úgyhogy a tanácsi szintű konferenciákon is nagyon fontos lenne, hogy a hozzáférhetőség az Alferendén belül is megfelelő súlyt kapjon, ha már az Accessibility actből most kikerül. Főleg, hogyha a bizottság, az Európai Bizottság is hajlandó támogatni bennünket ebben. Fontos lenne számunkra tudni azonban, hogy ön hogyan vélekedik erről. Az áferendén belül szerintem nagyon fontos lenne előlépnünk, főleg a fiatalok, a fiatal korúak tekintetében, és hogy tényleg az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elve érvényesülhessen ezen a piacon, és ezen belül ebben az ágazatban is. Az Erasmus programokat és a sportot illetően a következő fél évben, miniszter úr, Ugye lesz egy áttekintés, egy felülvizsgálat itt a saját szakbizottságunkon belül is, a programokat illetően, hogy hogyan működnek ezek, hogyan veszik őket igénybe, és itt érdekelne, hogy a programoknak az egyszerűsítése és a könnyebb hozzáférhetőség a programokhoz szerepele az önök soros elnökségének a fókuszában. Hogy a különböző rendezvények és meghallgatások keretében a projektek fenntartóitól és az oktatási intézményektől is azt hallottuk, hogy nagyon komplikáltak ezek a jelentkezési eljárások, úgyhogy a programoknak az átdolgozása és az egyszerűsítés kisebb projektek tekintetében, kisebb szervezetek esetében nagyon fontos lenne. Utolsó kérdésem pedig az, ahogy a Europe for Citizens program költségvetése, amit 25%-a megnyírbáltak, hogyan fog alakulni. Ugye a Brexit és az a körüli vita kapcsán megint felmerült a kérdés, hogy hogyan tudjuk Európát közelíteni a polgárokhoz, és mi mindig is azt követeltük, hogy ezt a programot eh, hagyjuk meg, a költségvetésén ne csökkentsük, és az Erasmus programot a rendes iskolai időszakokon kívül is tegyük hozzáférhetővé. Hiszen ezzel lehetne találkozni, a nem európaiak találkozhatnak az európai kultúrával, és ezért érdekelne, hogy önnek mik a meglátásai etéren, tud-e bennünket tár, támogatni abban, hogy ez a költségvetési sor talán több mozgásteret kapjon, és az európai polgárokkal való találkozása nem európaiak számára biztosítva legyen. Köszönöm. Köszönöm, Petra Kamerer. Kamerivert asszony, köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében is szeretnék köszönetet mondani, ezért az expozéért és a prioritásainak a bemutatásáért. Hát egy széles bokrétában prezentálta a célkitűzéseit. Azt gondolom nagyon ambíciózusnak nevezhető az a sok cél, amit megfogalmazott a következő hat hónapra, és ehhez csak nagyon sok sikert tudok kívánni. Az áferendi irányelvre szeretnék még utalni. azt hogy mellett én vagyok a jelentéstevő ebben a témában, és hát nyilván a következő fél évben itt a parlamenten belül a mi munkákat is nagymértékben fogja ezt befolyásolni örömmel tölt el, hogy az önök soros elnöksége idején is úgy tűnik, hogy ez kulcsfontosságú szerepet fog kapni, és ugye a tanácson belül önök is megtesznek sok mindent azért, hogy itt közös álláspontra tudjunk helyezkedni. Az, hogy a Máltai Soros elnökséggel, akik majd január 1-én veszik át az elnökséget, szorosan együtt kívánnak működni, várom a jó együttműködést önökkel, az önök soros elnökségével, mert hát mindannyiunknak fontos kell, hogy legyen, hogy a bizottság javaslatát ugyan nagyon alaposan, de lehetőség szerint minél gyorsabban dolgozzuk fel, annak érdekében, hogy eredményre jussunk. Hiszen az idő azért nem marad meg, főleg a technikai műszaki fejlődés közepette. És ezért egy észszerű, és tényleg a jövőre felkészített irányelvre lesz szükség a fogyasztók számára, ahogyan ön is elmondta, nagyon sok tartalom, hogy honnan érkezik, nem is megkülönböztethető, úgyhogy a lineáris és nem lineáris sugárzás közötti megkülönböztetés talán el is kellene tüntetni kicsit erősebben, mint ahogy azt a bizottság tehát hogy tényleg mindenki egyenlő esélyekkel indulhasson neki ebben a versenyben. És hát bízom abban, hogy ez a következő tíz évre aztán elegendő is lesz, helyt fog tudni állni, mert ahogyan fogalmaztam, valóban a jövőre nézve helytálló megoldásokat kellene kieszközölni, miközben persze nem tudjuk fölmérni, hogy a technikai fejlődés milyen irányú és milyen gyorsaságú lesz. Mégis fontos lenne, hogy ne manőverezzük magunkat olyan helyzetbe, hogy öt év múlva azt mondjuk, hogy hát ez az irányelv, ez már megint elavult, idejét múlt, és megint aktualizálni kell. Ganz wichtig äh, hier gerade im Bereich äh, des Verbraucherschutzes. A fogyasztóvédelem, a kiskorúak védelme egy nagyon fontos elem, de nyilván az audiovizuális médiumoknak a szórása, a terjesztése, természetesen a médiumok pluralizmusa kontextusában nagyon fontos, és pontosan erre támaszkodva és ezt szem előtt tartva kellene megpróbálni tényleg a jövőt is lefedő dokumentumot és jogszabályt készíteni. Köszönöm szépen, hogy együtt kíván velünk működni, és ahogyan elmondtam, mi a magunk részéről igyekszünk mindent megtenni azért, hogy gyorsan haladjunk előre. Erasmus Plus. Hát ez is egy olyan téma, ami a jövőben mindenképpen foglalkoztatni fog bennünket. Szabina Ferhány asszony már elmondta, hogy nagyon sokan, akik ezekkel a programokkal dolgoznak, úgy látják, hogy a sok-sok célkitűzés, amit mi a parlamentben is mindig elmagyaráztunk, hogy fontosnak a, tartjuk a jobb hozzáférést, az egyszerűsítést, aztán, hogy felismerhessük a régi projektó, projekteket, a Leonardo vagy a Comenius program címen. Tehát egy e tekintetben nagyon sok a, a tennivaló, még sok a házi feladat, és hát van egy sikersztori az Erasmus Plus a különböző alprogramjaival, és ezt mindenképpen ki kell tömni, hogy úgy mondja, megfelelő pénzeszközökkel, és azt is biztosítanunk kell, hogy a hozzáférhetőség javuljon. E tekintetben is várjuk, hogyha nyílt eszmecserékre számíthatunk önökkel, és támogatást kaphatunk önöktől. Ha nem is ebben a programozási időszakban, de a következőre mindenképpen meg kellene győzni a tanácsot arról, hogy ez egy annyira fontos program, amiben fiatalok és idősek is lehetőséget kapnak, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek külföldön, hogy talán a tanácsnak is érdemes lenne egy kicsit mélyebben a zsebébe nyúlni, és az Európai Unión belül egy prioritássá emelni, mint politikát. Köszönöm. Köszönöm szépen, arra kérem önöket, hogy tartsák be az időt. Truppen kolléganő. Köszönöm szépen az előadásokat és tekintettel arra, hogy mit terveznek, két kérdésem lenne. Az egyik valóban az EDMF-re vonatkozik. Ön is említette, hogy támogatja a bizottsági javaslatokat a kiskorúak védelmét illetően, és a bizottság egyik javaslata az az, hogy a kiskorúak védelme úgy valósulhat meg, hogy a az audiovizuális médium tartalmaktól óvjuk a kiskorúakat. Ez lenne az egyik kérdés. Tehát tudják-e önök is ezt támogatni? támogatni. Aztán a Európa polgárokért kezdeményezés is egy fontos kérdés lenne. A múlt héten Strasbourgban az MFF-ről volt egy vita, és ebben teljesen világosá vált, hogy a parlament egészében azt mondta, hogy nagyobb költségvetésre van szükség a három nagy program vonatkozásában, a Kreatív Európa és az Erasmus Plus vonatkozásában különösképpen. Önök, mint soros elnökség, akarják -e ezt támogatni, és Kamerévet asszonyhoz kapcsolódva feltenni még a kérdést, hogy akárhol is járok Európában, vagy Németország különböző területein, ahol, ahonnan egyébként származom, in these European programs. Erasmus. Nagyon sokan részt kívánnak venni ezekben a programokban és a program alprogramjaiban, a Kreatív Európa programban, de azt arról panaszkodnak, hogy túlságosan bonyolult a jelentkezés. Úgyhogy az én kérdésem is az, hogy hajlandóak-e velünk együttműködni, és a bizottságot nyomás alá helyezni, hogy itt kieszközöljük a változást, hogy egyszeres, egyszerűsítsük a polgárok számára jelentkezést. A trend ugyanis az, hogy pont azért, mert ki akarunk nyúlni nagyon különböző szociális rétegekhez, viszont hogyha ők frusztrálódnak, és egyszerűen nem kerülnek helyzetbe, és nem tudnak jelentkezni ezekre a programokra, akkor ez nem fog segíteni bennünket, és nem lesz inkluzív ez az elképzelés, amit Európa közvetíteni kíván. Lesz egy vitánk persze, a nagy programjaink felülvizsgálata kapcsán, és tényleg szükség lenne a változtatásra. And so, uh, I... Jó, köszönöm. Mindjárt visszaadom a szót a miniszter uraknak, és aztán a következő körére átérünk majd a kérdéseknek. Adelics miniszter úr parancsoljon. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megosztották velem a véleményüket mindhármuknak. És elsősorban az audiomédia szolgáltatásokkal kapcsolatos törvényel kapcsolatban szóltak hozzá. Én a második felülvizsgálatánál jelen voltam az irányelvnek, és tehát valóban igazat adok abban, hogy az irányel felülvizsgálatának tökéletesen kell történnie, hiszen a technikai területen olyan gyorsasággal érkeznek az újdonságok, hogy igyekeznünk kell azt, hogy ez a felülvizsgálat, ez legalább tíz évre újra lefedje ezt a területet, hiszen tíz évvel ezelőtt még nem is sejthettük, hogy mi minden vár ránk a technológiai újdonságok terén. De akkor most konkrétan a kérdésekre válaszolva, mi is szeretnénk egy konferenciát a fiatalkorúak védelmével kapcsolatban tartani, és ezzel szeretnénk azt is bizonyítani, hogy a szlovák elnökség ezt a témát rendkívül fontosnak tartja, és hogy ez, ezzel kapcsolatban az irányelv felülvizsgálata is rendkívül fontos, hiszen mi, mint soros elnökségi állam, a tanács véleményét kell, hogy tükrözzük persze, de azért utalnunk kell arra, hogy rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy ezen a területen olyan törvényhozást alakítsunk ki, amely nem csak a TV társaságokat, hanem más platformokat is figyelembe vesz, hiszen a kiskorúak védelme más okokból is, amelyeket már elmondtam, az egyik lehet lehető legfontosabb terület, és az egyik legveszélyeztetettebb néző csoportot jelenti, hiszen az ilyen média szolgáltatások nézőjeként. Én is a BBC-t néztem ma reggel, és ott hallottam, hogy volt egy olyan megkeresés, hogy a legtöbb média szolgáltatást már smartphone-on keresztül fogyasztják a fogyasztók, tehát már nem a tévén keresztül. Tehát ezért is rendkívül fontos, hogy az összes készüléket figyelembe kell vennünk az ilyen jellegű európai szabályozás során a média, az audiovizuális szolgáltatások területén. Természetesen eh, Hánaszony a hozzáférhetőség rendkívüli fontosságot képvisel számunkra is, és éppen ezért el kell fogadnunk, hogy eh, a a hozzáférhetőségi eh, követelményt, az eddig kivonták, kivontuk az irányelv felülvizsgálatának a köréből, de a bizottság ezzel kapcsolatban javaslatokat tett, és ezeket a kérdéseket jelen pillanatban a munkacsoport, az ezzel foglalkozó munkacsoport már ö, vizsgálja, és ö, természetesen mi is ö, igyekezni fogunk a bizottsággal együtt ezt a törvényhozási vákumot betölteni, hogyha ez kikerülne ebből a körből. Tehát hiszen rendkívül fontos, hogy az audiovizuális szolgáltatásokat fogyatékossággal élők számára is biztosítani kell, és hozzáférhetővé kell tennünk, és ez a hozzáférhetőség lehetőleg bele kell, hogy kerüljön az irányel felülvizsgálatának a körében. Parancsoljon! Plaftán úr. Igen, köszönöm szépen a hozzám intézett kérdéseket. Igyekezni fogok Felhány asszony, Gamavert asszony és Trüppel asszony kérdését így összefogottan megválaszolni. Igen, az Erasmus Plus az valóban az egyik legsikeresebb európai projekt, és ezek közé tartozik, és ezért Emlékeztetném önöket arra, hogy már három millió ö, egyetemi hallgató vett részt ebben, akik Európa szerte elutazhattak, szolgáltatásokban részesülhettek, tehát ez egy rendkívül sikeres projektnek tekinthető. Ami egyébként a büdzséjét illeti, ennek a programnak a szlovák elnökség természetesen támogatja a költségvetését a projektek költségvetések megemelését, mert hiszen ezek nagyon prior, magas prioritású projektek. Ami ezeket a projekteket illeti, tisztában kell velünk lenni, hogy hét program tartozik ezek körében, ezeket korábban egyenként kezelték adminisztratíven, ami hát egy nagyon igényes munka volt, és 16 elektronikus eszköz is ide tartozik, amelyeket külön lehet kezelni a programok adminisztrációja terén, és hát ez természetesen nagyon bonyolult dolog, és persze a, a már igyekeztünk a korábbiakban is a papírmunkát csökkenteni, de azért ezeknek az eszközöknek az igénybevétele azért eléggé bonyolult, és még most is azért eléggé sok hibával jár. Tehát ezért mi azt reméljük, hogy ezeket a programokat természetesen egy elemzést követően ö, átdolgozhatjuk, mert hiszen ez a munka már előkészítés alatt áll, tehát itt a mennyiségek beazonosítása lenne az egyik dolog, és reméljük, hogy ennek végrehajtása követően administratív könnyítéseket tudunk bevezetni, és én azt gondolom, hogy igen, valóban Verhány asszony által említett kérdés, persze az administratív egy, egyszerűsítés kérdése az valóban nagyon fontos, és ezen a területen is, tehát a bejelentkezés, a kvalifikáció igazolás és más területeken is egy egyszerűsítést fogunk tudni végrehajtani. Köszönöm szépen a válaszokat. Most a kollégák, akik szót kértek. Zrojewski kollega, aki az előadónk a költségvetési kérdésekben. Ez egy rendkívül nehéz kérdés. A e, források, a kulturáért és az oktatásért növelni kell. Gosti minisztrovje. E, Kedves miniszter urak! Kedves miniszter urak, megragadom az alkalmat, e, hogy köszönetet mondjak, és üdvözöljem az szlovák elnökséget. Biztos vagyok abban, hogy mivel önök mennyire törődnek a kultúrával és az oktatásért, minden rendben lesz, és örülni fogunk, de van két kérdésem. Mindig lehetséges itt Brüsszelben és Szlovákiában is gondolom, hogy önök mit készítettek elő itt ebben az elnökségben, kulturális téren? Mi ez az, amit az önök országával szeretnek promotálni európai szinten? 2012-re emlékszem, volt egy tűzeset, a Krasnavolkai vár, csodálatos vára leégett, a tetőszerkezete leégett, és bizonyos tárgyak is elégítek, és nagyon nehéz volt forrásokat találni ennek a csodálatos épületnek a tetejének a javítására az Európai Unió továbbra is csökkenti az ilyen jellegű katasztrófáknak, a, a épületen történő katasztrófáknak a helyreállítását. Ugyanez a probléma volt Assisi-ben, amikor egy földrengés tönkretette a katedrálist. A Krasznavolkai drámára szeretnék rámutatni, azért, hogy kiemeljem azt, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy alap, amely kisegíti a tagállamokat a, a bizonyos épületek újraépítésen. Sok sikert kívánok a munkájukra. Köszönöm szépen. Libácska, Krisztin Libácska. Krisztin Libácska. Bardzo dziękuję. Wysłuchałam z przyjemnością obu prezentacji. Köszönöm szépen, köszönöm. A következő kérdést szeretném önnek föltenni. Az előadásában ön említette, hogy az egyik nagy prioritás a tehetségek támogatása. Szeretnék többet tudni arról, hogy hogyan kívánják ezt a célkitűzést támogatni, tekintettel arra, hogy a gyerekek körében nagyon sok az egyenlőtlenség, nagyon sok a diszkrimináció. És aztán egy részletesebb kérdésem van. Ön egy kicsit eh, aggaszt engem, amikor azt mondja, hogy az európai kvalifikációs rendszert át, újra át akarja nézni. Ön hogyan gondolja, hogy kívánja ezt végrehajtani? Most Svetrova kollégának szeretném megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy eh, meghallgathattuk a két szlovák minisztert, akik olyan országból jönnek, akik nagyon sok hasonlóságot mutatnak az enyémmel. A kulturális miniszter úrhoz szeretnék először kérdést intézni. Az audio-vizuális médiumokról nagyon sokat elmondott, felvázolta a vízióját is erre vonatkozóan az Európai Kulturális Örökség tematikus évére szeretnék visszatérni. Mi, mik az elképzelései, mi lenne az újdonság ebben? Az Európai Kulturális Év ugye egy olyan tematikus sorozat, amit mindig alaposan elő kell készíteni, a Kreatív Európa keretében nagyon sok együttműködést kíván meg, és én bízom abban, hogy ezt a tematikus évet is elő tudják úgy készíteni, hogy előzetesen is biztosíthassuk, hogy megfelelő költségvetés áll majd rendelkezésre, és ebből meg lehet rendezni a különböző programokat és rendezvényeket. Korábban ez azért így volt, és szerintem az előkészületeket a siker érdekében minél hamarabb meg kellene kezdeni. Plavcsa miniszter úrhoz is intéznék kérdést. Egyrészt megköszönném, hogy a prioritásait bemutatta. Azt gondolom, hogy nagyon ambíciózis agendával lépett elénk. Ugye két ajánlás van a tanács részéről, az egyik a szakképzési keret, a másik pedig a kompetenciák elsajátításának a garanciája legyen itt szó vizsgák vetételéről, vagy egyáltalán a szaktudás megszerzéséről. Nem is akarok részleteiben eh, erről beszélni, de ez egy óriási falat, egy nagyon nagy feladat is, amit, eh, amit vállalt ezzel. A különböző szakképesítéseknek a kölcsönös elismerése egy, egy nagyon lényeges elem, ugye ebben a bolonyai folyamatnak is fontos szerepe van. Szeretném kérni, hogy erre is fókuszáljanak, mert a bolonyai folyamat összeköt bennünket, ez a teljes európai felsőoktatást érinti, és ezen még dolgoznunk kell. Nem lehet szem elől téveszteni ezt a folyamatot, hogyha egy új dokumentumot készítünk elő. Mindenképpen itt a parlamenten belül foglalkozni fogunk ezzel a témával, sőt egy jelentést is megfogalmazunk. És szeretnék még javítani ezen az agendán, hogy ez tényleg működőképes legyen. Mert Európa jövője szempontjából a jobb oktatás szempontjából, a jobb foglalkoztatás szempontjából ez mindenképpen lényeges. Smolkova. Smolkova képviselőasszony. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a két bevezetőjét. Én az optimistákhoz sorolom magam, és bízom abban, hogy nagyon sikeresek lesznek. Ismerem már a miniszter urakat eh, pár éve, úgyhogy meg vagyok győződve róla, hogy önök a letéteményesei annak, hogy az elővázolt, felvázolt célkitűzéseiket meg is fogják valósítani. A kultúra teljes Európára nézve nagyon fontos, mert nagyon sokszor elfelejtünk a hétköznapok problémái felett buslakodva, arra gondolni, hogy a kultúra hozzájárulhat a terrorizmus elleni harchoz, az extrémizmus elterjedése ellen is hathat. Úgyhogy én személy szerint a miniszter urat tényleg úgy látom, hogy a kultúra a legjobb nagykövete, és hát decemberben majd azt fogjuk megállapítani, hogy tényleg nagy előrelépéseket tettünk. Oceňujem, že zdôraznil práve politiku mládeže. Lavcsán miniszter úr, partia, ktorý mladí ľudia organizovali. A mi tak bol... A fiatalokat célzó politikának a fontosságáról szólt nekünk. Az elmúlt időszakban több ilyen témájú konferencián vettem részt, és sajnálatosnak tartottam, hogy nem volt magas szintű képviselője az európai intézményeknek ezeken a konferenciákon. Ön nagyszerű munkát végez, én is szívesen elmegyek majd a kassai konferenciára, és amit Ficó miniszterelnök úr elmondott Strasbourgban az elmúlt héten, tényleg polgárközeli Európát szeretnénk, és nyilván e tekintetben ki kell köveznünk az utat a politika felé a fiatalok számára is. Nos, ami a javaslatait illeti, hogy tehetséget gondozzunk, hát erről a kollégám már beszélt, úgyhogy ezt nem ismételni. Meg mindenképpen nagyon sok sikert kívánok a következő fél évhez. Evans képviselőasszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a programok bemutatását. Örülök, hogy a kulturális diverzitásra helyezik a hangsúlyt. Magyarics eh, miniszter úr legalábbis így tett de a kisebbségek nyelvelére is szeretném még felhívni a figyelmet, mert önök is tudtak a saját nyelvükön beszélni itt a parlamentön belül. Én Velszből érkeztem, de a velsi nyelvet nem használhatom itt, mert ennek nincs teljes jogú hivatalos nyelvi státusza. De hogyha arról beszélünk, hogy fontos az integritás, a bevonás, akkor a kisebbségek nyelveire oda kell figyelnünk mert hogyha valóban oda akarunk fordulni az emberekhez, akkor a saját nyelvükhöz kell fordulnunk szó szerint. A második megjegyzésem, ez egy kicsit nagyobb léptékű. Ugye az három alapelv, amelyet említett a kizelfogható eredmények az EU polgárok felé demonstrálni, hogy egy közös európai projektnek van az emberek élet, jobb életére való közvetlen kihatása. Hát itt a britek kapcsán tudjuk, és hát a versziek nagy része is az EU-ból való kilépés mellett döntött, mert gazdasági, kulturális és gazdasági szempontból ugyan jól el vagyunk, hogy úgy mondjam, az EU-ban, viszont a többség aztán mégis azt mondta, hogy lépjünk ki. Viszont ez a kapcsolat az EU-val, amelynek azt kellene demonstrálnia, hogy a mindennapjaikban hogyan befolyásolja az életüket, hát ez kulcsfontosságú lenne. Az ország nagy részében nem tudtuk ezt megmutatni az embereknek. És hát ennek sok oka van. Ez egy óriási kérdéskör, de nem csak számunkra, hanem az egész EU számára. És ennek a szakbizottságnak a munkáját is meghatározza, hiszen mi nagyon sokszor a fiatalokról beszélünk, akiknek óriási a szerepe, a jövő alakítását illetően. Köszönöm. Grazie, questo. Köszönöm szépen, ezt, osztom ezt a hozzáállás. Süló kollega? Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, az én kérdésem egy olyan jelentésre vonatkozik, amelyikre reggel beszéltük, a hozzáférés, a hozzáférhetőségről szól. Ön tudja nagyon jól, hogy az Európai Parlament a fogyatékkal élők jogaira nagyon érzékeny, és a e, vakok, illetve látássérülteknek a kultúrához való hozzáférés tekintetében volt egy határozat. A hoztunk, amelyik a, ma, a marakesi e, szerződésnek a ratifikációról szólt. Ez a ennek a szövegnek a ratifikációja még nem történt meg, mert a tanács ezt gátolja. A Kanada az első ország, amely ratifikálta ezt a szöveget. Én úgy gondolom sok kollégával, hogy rendkívül nagy kár, hogy egy ilyen fontos témában, mint ez, az Európai Unió nem tartott, ahol kellene a ratifikációs folyamatban. Egy kicsit szürreális a helyzet. Rámutatnék, hogy Észak-Korea, egy olyan ország, amelyik élen jár ebben a témában, a ratifikációban. Kérdéseket szeretnék föltenni. Az első az az, hogy tesznek-e majd valamit annak érdekében, hogy ezt a helyzetet módosítsák, hogy elindítsák ezt a folyamatot, a ratifikációs folyamatot. A másik kérdésem egy önök mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy a marakesi szerződésnek nek a következményei azok megvalósuljanak. Alouette, kollega. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy miután meghallgattam az önök elnökségének a prioritásait, és egyetértek ezekkel. A sportdiplomácia rendkívül fontos, nagyon fontos, hogy a sport betöltse ezt a szerepét, akár a bevándorlók esetében is. A talent scouting, a tehetségkutatás rendkívül fontos. Miniszter úr, önhöz fordulok. mert nagyon fontos, hogy ezeket a személyeket képezzük, oktassuk, nem csak a sporthoz, hanem más eh, dologban. Tudná esetleg megemlíteni további példákat, hogy miről gondol, hogy lehet esetleg egy dupla sportkarrier más eh, tanulmányokkal kiegészíteni, és ez a tehetségkutatást a gyakorlatban hogyan valósul meg. Elnök, köszönöm szépen kollégák, megadom a szót a miniszter uraknak. Két dolgot szeretnék meg ehhez hozzátenni. Önök látták, hogy mennyi figyelemmel követték a képviselők az önök előadását, és hogy mennyi téma van terítéken az önök elnöksége alatt. Én nagyon számítok a szlovák elnökség alatt. Az AVMS irányelv esetén például nagyon fontos, hogy szeptemberben lesz lesz bemutatva az első változata ennek az anyagnak. Nagyon sokat fogunk ezen dolgozni. Azt reméljük, hogy év vége, illetve jövő év elejére már meg lesz a parlamenti állásfoglalás a szlovák elnökség támogatására számítunk ebben a témában, az Eleven Playfield, aztán a fiatal korok támogatás és védelme, a High Spec így és nagyon fontos, ezek mind az AVMS kontextusában vannak, és a hozzáférhetőség kérdése is rendkívül fontos kérdés. Remélem, hogy ebben megtaláljuk a megfelelő összhangot. Mindjárt megadom a szót a bizottságnak is. A 2018-as év, az örökség éve, ez eh, nagyon aggaszt minket, hogy nem kapjuk a megfelelő javaslatot a bizottság részéről, ahogyan is említette, várjuk ezt a eh, döntést, mert eh, ezt a, az anyagot, mert a döntést a tanács és a parlament hozza meg. Egy másik kérdés az, hogy a költségvetésben nem találunk egyetlen egy eurót sem erre a célra. Majd holnap Sztrojenszka izraelszki kollégával beszélünk a költségvetésről, önök is ott lesznek, kérem, hogy támogassák ezt a kérésünket. Elképzelhetetlen az, hogy miután 2018 ban elértük ezt, és ennek egy óriási szimbolikus jelentősége van, ahogy ön is említette, elképzelhetetlen, hogy a bizottság egy eurót nem céloz erre nem lehetséges az, hogy leállítjuk egyes programokat, és semmilyen pénzt nem biztosítunk újonnan induló programokra. Írni fogok ezügyben egy levelet Juncker elnök úrnak. A kül bizot, a külügyi bizottsággal fogom majd beszélni. Zrojewski kollégával egy kísérleti projektet fognak benyújtani, amelyik a földközi tenger térségében a műemlék rombolásról szól. A Meklás, Meklás milyen bizottság is az? A Másreke Bizottság, ez az, mindig összekeverem ezt a nevet, a Másreke Bizottsággal beszéltünk, és egy szíriai eh, régészt fogadtunk, aki eh, menekült, és egy drón szakértővel beszéltük, aki 3D-s képeket készítenek, és ők önként, mindenféle támogatás nélkül dokumentálják drónokkal mindazt, ami történik a pálmirai támadások után, mert sajnos most egyszerűen kirabolják azokat a műemlékeket, akár a szíriai katonák részéről is. Tehát nagyon sürgős, nagyon válságos a helyzet, valamit lépni kell, de azonnal, és köszönöm miniszter úr, hogy tanúsította az, hogy szolidaritás vállal a parlamenttel, mindenképpen valamit kell tenni, hogy ne tűnjenek el olyan közjavak, olyan műemlékek, amelyek rendkívül fontosak az egész világ számára, nagyon fontos aztán, hogy együtt dolgozzunk az műemlékvidelmi tárgyak és művészeti tárgyaknak az importjáról szóló irányelven, mert ez rendkívül fontos. a dupla, a dupla karrierről szóló témában is nagyon sokat dolgozunk, amit Venta kollega feljavasolt, és van még egy dolog, a költségvetéssel kapcsolatos riadót kell megfújni, az Erasmus meg kell védeni. Az Kreatív Európa és az Európa lakosságért egyszerűen nem tudja ellátni az igényeket, egyszerűen költségvetési okok miatt. A kreatív Európában a benyújtott projektek 11%-át fogadják csak, tudták csak elfogadni. 2017-ben egy olyan év, amikor meg lehet változtatni az eh, tendenciát, mi egy implementációs eh, javaslatot fogunk tenni, ami, ez, ami segíteni fog az elnökségnek és a bizottságnak, hogy megtalálják a megfelelő irányt, és hogy eh, megfelelő módon alakuljon a midterm a 2008 18-ra vonatkozóan. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszasan beszéltem, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezekre rámutattam, mert van egy közös stratégia, és remélem, hogy ebben megtaláljuk a közös nevezőket, és megkaphatjuk az önök támogatását. Madrács, majd Plávkám miniszter uraknak adom meg a szót, tehát a válaszra. Köszönöm szépen hogy ismét megkaphattam a szót, és minnyájuknak köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket és hozzászólásokat is. Először is Smolkova asszonynak szeretném megköszönni a támogatását, és remélem, hogy nem fogunk csalódásra okot adni az önök számára. Ez minnyájukra vonatkozik, és a, a szlovák elnökség minden támogatójára. Straszewski úr egy olyan témát említett meg, amivel bebizonyította, hogy a közép-európai kultúra nagy ismerője, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy együtt dolgozhatok vele, és tudom, hogy ő mennyire igyekszik, hogy sikerüljön a kultúra támogatásához szükséges forrásokat megszerezni és rendelkezésre bocsátani, ahogy már elmondtuk, hát a kultúra rendkívül fontos számunkra, a kultúrás diplomácia is harmadik országokkal, és a kultúra számunkra lehetőséget ad arra, hogy az EU-n belüli kapcsolatrendszereinket is javítsuk. A szlovák köztársaság egy kis ország ugyan, de mindenek ellenére nagyon sok olyan rendezvényt készítettünk elő, amelyek nálunk vagy külföldön fognak lezajlani. Már említettünk is egy néhányat, már július 7-én volt egy, megnyi, egy nyitó koncertünk, és talán még egy dolgot hadd emeljek ki, amit rendkívül fontosnak tartok. Egy nagyon fontos példa a kulturális együttműködés területéről, az előző elnökség, a holland elnökség és a mi elnökségünk között két héttel ezelőtt az egyik legmodernebb pozsonyi múzeumban egy hatalmas zsamiró kiállítást tartottunk, az egyik leg, az avantgárd egyik legismertebb, legnagyobb művészének a kiállítását, amit egy holland támogatással, egy hol, a holland hercegnő is jelen volt, és tehát, tehát rendkívül széles együttműködést szeretnénk folytatni más tagállamokkal is. És szeretnénk még utalni a holland elnökség által elért nagy eredményekre is, és eh, ezekhez csatlakozva tovább fejleszteni a területeket és az elmúlt eh, tanácsülésen levont következtetésekre fogjuk építeni a tevékenységünket, és a máltai elnökségnek is ebben az értelemben fogjuk továbbadni majd a munkát. És hadd emlékezésem önöket egy eh, szlovák gótikus művészet történettel foglalkozó kiállítás rövidesen bekövetkező megnyitójára. A szlovák köztársaság természetesen nagyon örül és hálás minden támogatásért, amit külföldről kapunk, cseh szomszégainktól is, ahol például kárt szenvedett különböző ö, műemlékek és ö, szobrok és egyéb más kulturális örökség részét képező dolgok ö, renoválásával kapcsolatos segítséget kaptunk, és ö, tehát Navracsics ö, biztos úr támogatásával is számolunk. Ö, és ö, hogyha ez mind bekövetkezik, akkor tudunk majd az idei év ö, forrásaival kapcsolatban rendelkezni. Tehát a finanszírozás kérdés egy rendkívül összetett ügy, tehát vagy forrásokat át kell csoportosítanunk más területekről, ezt még nem tudom így megígérni, vagy pedig, hogyha elfogadjuk ezeket az idei évre, akkor pedig gondoskodnunk kell arról, hogy a megfelelő pénzügyi források is rendelkezésre álljanak. A kulturális örökség természetesen nem csak kulturális műemlékeket, vagy, vagy kulturális helyeket érint, hiszen e, Európa más problémákkal is migrációs válság és e, egyéb más kérdés, e, kérdések és kívásokkal küzd. Tehát ezekre is gondolnunk kell. A nyelvi rezsimmel kapcsolatban már elhangzott ez a kérdés. Nálunk is sok kisebbség él Szlovákiában, akiknek saját jogaik vannak, saját iskoláik vannak, és mi szeretnénk természetesen a nyelvi kisebbségek kérdésével is foglalkozni, teljesen világos, hogy így lesz, és ennek keretében egy kulturális kisebbségeket támogató alapot is szeretnénk előkészíteni, ami a nyelvi támogatást is magában foglalja majd, és nálunk először van egy olyan koalíció a kormányon Szlovákiában, amelyben kisebbségek is képviseltetik magukat, például a magyar kisebbség is képviselteti magát a kormányban, és ezért hát a nyelvi kérdések a kisebbségek vonatkozásában Szlovákiában is napirenden vannak. Marakes kérdése volt a következő kérdés. Ezzel kapcsolatban mi ezt a szerződést szintén rendkívül fontosnak tartjuk, és szeretnénk támogatni az akadálymentesítésért, és, és a különböző látási problémákkal küzdő személyek támogatását is napirendre helyezni, és ezzel kapcsolatos témákat napirendre helyezni, amint a bizottság ezzel kapcsolatos témákat napirendre tűz. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez a dokumentum a lehető leggyorsabban elfogadásra kerüljön. Remélem, hogy az összes kérdésüket sikerült így megválaszolnom. Köszönöm szépen. Lávcsán miniszter úr kap szót. Köszönöm szépen. Ugye volt egy kérdés, a tehetséggel kapcsolatos kérdés, Smolkova asszonymentól és Olivácská képviselőtől. Hát mindannyian tudjuk, hogy az egyenlőtlenségek az oktatás ügyben sajnos léteznek. És hogy egyes esetekben a tehetséges egyénekre nem figyelnek oda megfelelőképpen. Mi úgy véljük, hogy a tehetségeket mindenhol, akármiről is legyen szó, sport, matematika, vagy más területen is, tehát a fiatal tehetségeket mindenképpen gondozni kell, és biztosítani kell számukra, hogy részt vehessenek különböző versenyeken. Ezen túlmenően azonban meg kell tennünk mindent azért is, hogy minden egyes gyermekben a benne rejlő tehetséget kiaknázzuk és tovább fejlesszük. Mert ezek egyedi tehetségek minden ember, egyéniség, és megérdemli, érdemes arra, hogy a tehetségét elismerjék, és erre a tehetségre építhessen. Ezekre a témákra próbálunk a Kassai konferencián ősszel koncentrálni, és mind a két fontos témakörre kitérni, ahogyan ezt el is mondtam. A meglévő tehetségek támogatása az egyik fontos terület, másodszorban pedig a lehetséges tanítási módszerek, illetve ezen tehetségek felfedezésére tett bevált módszerek is nagyon lényegesek és homlokterünk központjába kerülnek, mert itt még van tennivalónk. Zamestnávateľ požaduje s ohľadom na vedecko-technický pokrok, Nyilván a munkáltatók részéről is felmerül az az igény, hogy a munkavállalók új kompetenciákat hozzanak például a digitális területen. Egy-egy munkavállaló csak akkor fog tudni alkalmazkodni az új környek, környezethez, hogyha itt lépést tud tartani, és megfelelő lehetőségeket kap. Tehát a szakképzési keretnek is lehetőséget kell ehhez teremtenie, a mobilitást növelni kell, többek között azáltal, hogy kölcsönösen elismerjük a szakképesítéseket. Az európai szakképesítési keret felülvizsgálat, felülvizsgálatát mindenképpen támogatjuk, és a szlovák soros elnökség egyfajta közvetítő szerepet kíván játszani ebben. A bizottság is javaslatot tett ennek a keretnek a felülvizsgálatára. Sojdrova asszony kérdésére reagálva azt mondom, hogy a kompetencia csomag keretében a bizottság a felsoktatási képzést elemezni kívánja. Ide tartozik ugye a bolonyai folyamat is, ez talán nem ismert, de a szlovák köztársaságot én képviseltem a bolonyai follow-up csoportban, sőt az elejétől kezdve is tagja voltam, és valóban nagy figyelemmel kísérjük ennek a munkacsoportnak a munkáját, évente kétszer üléseznek egyébként. Bízunk abban, hogy lesznek sikerek ezen a téren, hiszen a bizottság már előterjesztette a saját dokumentumait, a balonyai follow-up munkacsoport a saját dokumentumait is elkészíti, úgyhogy bízunk abban, hogy elő tudunk mozdítani számos fontos témát, mint például a modernizáció, a minőség javítása, tekintettel az oktatási gár, az oktatói gárdára. Ugyanakkor soros elnökségként foglalkoznunk kell az oktatásügyi intézmények hatásával is foglalkoznunk kell, amelyeket arra a régióra gyakorolnak, ahol ezek fennállnak. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a pontosításokat és a válaszokat. Én azt szeretném tekintettel arra, hogy következő ahogy a kollégák és a miniszterek is utaltak erre, megkérdezném a bizottságot, hogy hozzá szeretne szólni a felvetett kérdésekre. Van de Poel, aki Head of Unit a bizottságban, kérem, hogyha tud hozzászólni, akkor parancsoljon. Good morning, I would like... Uh, Köszönöm szépen. Itt vagyok hátul, itt vagyok. Szeretnék mindkét miniszternek uh, köszönetet mondani az igazán érdekes bemutatásért, illetve a vitáért. Egy specifikus témára szeretnék visszatérni, és ez pedig az európai tematikus évre tett javaslatuk lenne az európai kulturális örökségre vonatkozóan. A bizottság is tárgyalja ezt a témát, bízunk benne, hogy a javaslat időben el fogadásra kerül, annak érdekében, hogy szeptemberben még a szlovák elnökség alatt el tudjuk kezdeni az előkészületeket. Én úgy látom, hogy itt a szakbizottságon belül, de a tanácson belül is nagy a támogatottság, úgyhogy bízom abban, hogy gyorsan haladunk a tárgyalásokkal. Fontos, hogy a döntés hamar elfogadásra kerülhessen, hogy valóban lehetőségük legyen az érintett feleknek megfelelően előkészíteni a tematikus évet, amely 2018. január 1-én kezdődne. Egy dolgot szeretnék még mondani, ha megengedik, ami a költségvetéssel kapcsolatos vitát érinti. Tudjuk, hogy erős a támogatás a parlament és a tanács részéről, hogy megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a tematikus évhez. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd a bizottság javaslatában konkrétan, de valójában tényleg nagyon fontos ez a, az ügy, mert csak megfelelő pénzkez, pénzeszközökkel vihetjük sikerre ezt a nagyon fontos kezdeményezést, mint a temetémikos évet. Igen, természetesen mindig rajtunk kell, hogy megszerezzük a kultúrára fordítható összegek. Jó lenne, hogyha meglegyen ez az érzékenység mindenhol, de mindig egy kicsit csalódunk. Szeretném rámutatni, hogy olyan a folyamat, a törvényhozási folyamat, amelyik időt vesz igénybe. Kapereters? nek adom a szót. Köszönöm szépen, hát azért azt kell mondanom, hogy kicsit provokálva érzem magam, hogy Istennek magamhoz kell ragadnom a szót. Hát nem lehet ez annyira bonyolult, hogy a parlament, a tanács is egyetért, nem lehet az, hogy a bizottság hónapokig húzza, mire egy javaslatot letesz az asztalra, és aztán meg azt mondani, hogy most akkor hip-hop gyorsan tessék lépni, kedves parlament, kedves tanács, most már igyekezzetek ti is mondhatná ezt az Európai Bizottság. Tehát ezt nem tartom teljesen jónak, hogyha a bizottság azt mondja, hogy itt van egy nem túlságosan bonyolult javaslat, nekünk hónapokat kell rá várni, mi pedig a magunk részéről pedig utána gyorsan, gyorsított eljárásban kvázi haladjunk előre, a tanácsot is lépésbeli nyomás alá helyezik, Miközben hát tulajdonképpen egy elég egyszerű javaslatról van szó. Hát miért nem tudunk időben lépni, meg kéne tudnunk, hogy honnan származnak majd a költségvetési elemek, és azért kell idő az előkészületekre, hiszen nem csak nekünk, hanem a tagállamoknak is ezeket a szükséges pénzeszközöket be kell állítani a költségvetésükbe. Úgyhogy hadd kérjem a bizottságot, sőt felszólítom a bizottságot, hogy minél hamarabb tegye le az asztalra ezt a javaslatot, hogy végre elkezdhessünk dolgozni és hát zöld utat adhassunk ezeknek a kezdeményezéseknek. Én úgy gondolom, hogy mindannyian osztjuk ezeket a szavakat, és úgy gondolom a bizottság is, az alapján, ami a tanács is, amit mondott a miniszter, a miniszter úr, 2018-ról beszéltünk már korábban, aztán ez az egész leállt, és most újra elindult. Úgy emlékszem, hogy volt egy csodálatos reflecting group, egy csoport, amely kidolgozott már egy alapot, tehát volt egy előkészített munka már, nagyon fontos tehát, hogy megkapjuk a javaslatot megfelelő időben, megpróbáljuk mi megsürgetni a saját munkánkat, de mi úgy reméltük, hogy júliusban megkapjuk ezt a munkát, Schulz elnök úr sokat eh, segített eh, annak, hogy ez az év megvalósuljon, mert a bizottságnál, Junckernél, Juncker elnök úrnál süket fülekre találtunk. A lényeg az, hogy vannak valami elindult, de nem eléggé, nem csak 2018-ról van itt szó, hanem 2017-re is kellene forrá, kellenének források. Tagállamok motiváltak, szeretnének valamit csinálni, de szükség van arra, hogy meglegyen a megfelelő megfelelő alap. Remélem mindenki értett eh, a szavaimból. Amennyiben szükség van erre, akkor a biztos úrnak el fogok küldeni egy levelet, hogy a dolgok megfelelő időben készüljenek el, és nem akarom azt, hogy eljussunk decemberig, úgyhogy nincsen semmilyen javaslat, ez határozottan visszautasítom. Most eh, megköszönöm szépen a, te, a szlovák elnökségnek a javaslatait, a, az ötleteit, és eh, sok sikert kívánok nekik, remélem a bizottságnál is, a tanácsnál is, és a parlamentnál is ezek a tevékenységek sokkal több figyelmet kapnak majd, és remélem, hogy ezek tető alá kerülnek. Köszönöm szépen az előadásukat, köszönöm az jelenlétüket. colleague, we have a very important thing to... Nagyon fontos dolgunk van, kedves kollégák, mivel most a költségvetésre vonatkozó véleménytervezetet fogjuk megvitatni. Hadd kérjem Önöket, Five minutes. Two minutes. Two minutes. Two Jó, két perc szünet. Also, if you can take the floor. Kérem szépen akkor, mindenki foglalja a helyét, és akkor... La... Tehát most egy nagyon fontos téma következik, egy draft, a 2017-es eh, költségvetés eh, Andrei Zrojevski kolléga az előadó. Három vélemény van, az egyik a, a tárgyalásról szól, a következő lépés a szeptemberben lesz, amikor a módosítókról fogunk beszélni, és ezek be, a modosítók benyújtásának határideje 11-én eh, van, azaz holnap. Eh, tudom, hogy szorosak az idők, de erről önök már tudtak, mert a koordinátorok ülésén már eh, figyelmeztettük erre önöket. Kérem, hogy tartsák be ezt a határidőt, hogyha valaki nek nem sikerül időben benyújtani, akkor közvetlenül a Költségvetési Szakbizottsághoz nyújthatja be a módosítóját. Szeptemberig van ott idő. Tehát itt 14-én holnap van a határidő. Megadom a szót Zrojelszki kollégának, hogy vezesse be, mutassa be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony, kedves kollégák. Hát nincs túl sok idő, mert 11.20 van, úgyhogy nagyon rövid leszek és a legfontosabb dolgokra koncentrálok. Nézzük akkor először a folyamatokat. Az elnök asszony is elmondta már, hogy mikor van a módosítók benyújtásának a határideje. Hát nem sok időnk van holnapig, és arra is emlékeznünk kell, hogy amíg ezen a véleményen dolgozunk, közben nagyon nehéz helyzetben voltunk, hiszen óriási volt a nyomás azok a raportőrök, akiknek véleményt kell megfogalmazniuk, úgy kellett dolgozniuk annak idején, hogy nem volt meg még a költségvetés. Én vártam a költségvetés tervezetnek a megjelenését ahhoz, hogy ez a vélemény elkészülhessen, és a bizottság betartotta a határidőket, viszont a véleményt csak a tervezet alapján tudtam elkészíteni, nem pedig az elvárásaink alapján. Igazából elégedettek lehetünk, hogyha megnézzük az Erasmus Plus-ra szánt költségvetést, nem volt költségvetési megnyírbálás, sőt, igazából emelkedett is 16%-kal, ami az Erasmus plus illeti. A kötelezettségvállalások csökkentek, és a kifizetetetlen összegek volumene is csökkent, ami örvendetes. Ami a többi területtel ö, kapcsolatos megjegyzés, az már nem ilyen örvendetes. A Europe for Citizens program ö, erre vonatkozóan több eszköz fog rendelkezésre állni, miután azonban más programok is felállításra kerültek, az, a változások számunkra nem kielégítőek. Tegnap Bányá asszonynal beszéltem, Kosztászonyjal, és megállapodtunk egy stratégiában. A kérdéses összegek igazából kis összegek, mégis nagyon lényegesek a programok vonatkozásában. Vannak bizonyos elemek, amelyek hiányoznak. Így például az új kísérleti projektekre utalnék. Bizonyos kísérleti projektek eh, sikeresek voltak, azonban ezek számára nem tudunk állandó pénzeszközöket biztosítani. Sőt, nem kaptunk új pénzeszközöket az új kísérleti projektekre és előkészítő programokra sem. És hát ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy ugye késve kaptuk meg a tervezetet. A parlament is nyomás alatt volt, bizonyos határidőket kellett betartania, és a nyomás alatti munka és a sebesség, ami alatt dolgoznom kellett, az szinte kibírhatatlan volt. Az Erasmus plus kapcsolatos változások terén nem tudtunk nagy sikert kieszközölni. Aztán harmadsorban el kell mondanom, hogy aggájaink vannak azzal kapcsolatban, hogy nincs mars a kísérleti projektek vonatkozásában, amelyel új projekteket tudnánk finanszírozni. És ezt nagyon sajnálatosnak tartjuk. Végezetül, ami a terrorizmust és a migrációs válságot illeti, a kulturális diplomáciának a szerepét meg kellene erősíteni. Az Európai Bizottság is hangsúlyt fektetett erre a közleményében, ami üdvözlendő, végezetül pedig, ahogyan Kamer Évert asszony is elmondta, amire nagyon gyorsan szükségünk van, azok a költségvetési elemek a 2018-as évre vonatkozóan, a tematikus évre vonatkozóan, hogy elő akarjuk készíteni a kulturális örökség évét. Mivel nincs túl sok időnk, ezért most minden másra nem térnék ki. Eh, mm, köszönöm szépen, köszönöm, hogy kiemelte a stratégiát, és köszönöm szépen, hogy rámutatott legfontosabb kérdésekre a 2017-es költségvetésre, a kulturális területeken és oktatásban elfogadhatlan bizonyos helyzetek, különös módon a hármas pontra, ahol nincs költségvetési háttér, az Európa a lakosságért, kreatív Európa, olyanok, olyan programok, amelyek teljesen alulfinanszírozottak, és ez óriási frusztrációt okoz a lakosságban, a részvevekben. Ott nagyon komoly a probléma, tehát ott ellenőrizni kell, hogy az edit, eh, hogy a hármas pontnál van a hajlandóság a költségvetési a Költségvetési Szakbizottságnál emelni ezeket a tételeket. Itt természetesen egy óriási harc lesz, mert ott nagyon sok kérdés van, amiket támogatni kell a árnyékjelentős tevőknek adom meg a szót. Morgána, köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretek mondani az előadónak. Az Európai Unió egy összetett időszakon van túl, és ezt tudjuk, a Brexitnek a sikere ezt eh, bizonyítja, de ugyanakkor, hogyha továbbra is a kultúra, a lakosság, a a ifjúságtól vonunk el forrásokat, akkor a jövőnket ássuk alá. Egyetértek az előadóval abban, hogy az Erasmus Plus növekedéseket üdvözölte, ezzel egyetértek, ugyanakkor két erős hiány van az Kreatív Európa, illetve az Európa az a, a, a lakosságért, ott óriási hiányok vannak, és valamit tenni kell ez ügyben amennyi vannak célok ebben a, ezen a területen, ezeket el kell érni. A források ezeknek a prioritásoknak az eléréséhez, azok elégségesek? Ez a kérdés, amit fel kell tenni. Ez az alapkérdés. Hogyha nem tesszük fel ezt a kérdést hangosan, úgyhogy mások is meghallják, akkor nem fogunk eredményeket elérni. Nos, van egy eh, álláspont, amit mindenki osztja itt a szakbizottságban, nevezetesen a fiatalok eh, foglalkoztatása, minőségi foglalkoztatása, a növekedés támogatása. Most eh, van ez az dokumentum, amely támogatja a kreatív iparágakat. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogyha azt akarjuk, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Európához, részt vegyenek eh, aktívan eh, az eh, gazdasági életben, és be legyenek vonva a különböző folyamatokban, akkor szükség van kultúrára, szükség van oktatásra, és nagyon fontos ezen a területen a sport is, hogy bevonjuk a bevándorlókat, a migránsokat, ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azonnali eredményeket érünk el, ami a ez kreatív Európánál és a, a Európa európai állam programokban azonnali eredményeket érünk el. Ami Erasmus Plus programot illeti, tudjuk, hogy problémák vannak bizonyos nemzeti e, ügynökségeknél, nevezetesen Belgiumban, mert itt összefolynak különböző OMG-k. E, De ez nem egy specifikus belga probléma, hanem ez máshol is jelentkezik. Újra központosítani a kettes akciónak a, az anyagi támogatását, az talán egy megoldás lehet. Ami a kultúrdiplomáciát illeti, ott nagyon sok dolog van, amit még lehet tenni. Úgy vélem, hogy itt ki kell hangsúlyozni, hogy most hamarosan kezdődik az Európai Kulturális Értékek éve, és ezt rendkívül módon ki kell hangsúlyozni. Ezt mindannyian támogatjuk. Ami a kísérleti projekteket illeti, az eh, SND csoport nevében, a szocialista csoport nevében, annak ellenére, hogy hiányzik még a bizottság részéről egy hivatalos dokumentum és álláspont, mi ebben a szakbizottságban felvetjük majd a kérdést annak érdekében, hogy ne legyen egy, hát, egy, egy hátrány, egy késedelem, amelyik aztán aláássa az egész projekt sikerét. Hozzá szeretném tenni még, hogy a költségvetési kérdések nemzeti szinten és európai uniós szinten természetesen eh, eh, tudatában vagyunk annak, hogy vannak megszegorítások, természetesen viszont, természetes viszont, hogy a politikának ezzel foglalkoznia kell, vannak kritikus problémák, és vannak időszakok, amikor meg kell állni, rámutatni a kritikus pontokra, és ezeket figyelembe véve kell a dolgokat megoldani. Politikai szinten kell szembeszállni a kritikus helyzetekkel, különben elkezdünk egy ördögi körbe forogni, nem csak a 17-es évről fogunk eh, lemaradni, hanem 18-ról is, mert addig csak vitatkozzunk körbe-körbe. Eh, Kell egy határozott álláspont. Elnök, köszönöm szépen a javaslatokat, köszönöm szépen. És most következik Drambowski kollega. Благодаря ви, госпожо председател. Знам, че фамилията ми е трудна за произнасяне. Elég nehezen kimondható a család nevem, de hát már hozzászoktam, hogy rosszul ejtik ki. Budgetet treba da predmet. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Bármely parlamentben mindig széles vitatárgyát képzi a költségvetés, de itt az Európai Parlamenten belül úgy tűnik, hogy nem vesznek róla tudomást, és nagyon formális keretek között zajlik a vita. Az igazi vita a tanácson belül zajlik, ahol minden egyes ország megpróbálja ugye a saját érdekeit keresztül vinni, megvédeni, az Európai Parlament pedig kéri, hogy növekedjen a költségvetés. Azért maradjunk realisták, és ahol szükséges, ott álljunk elő kérésekkel ahol nem, ott pedig nem. Strasbourg és Brüsszel között is ugye ingázunk, ez önmagában is egy nagyon drága politikai döntés. Maradjunk realisták, amikor azt írjuk, hogy emeljük a költségvetést. Az Európai Uniónak a költségvetését hosszú távon fenntarthatóan kell megteremteni, fenntartani és ahhoz, hogy működhessen, reform, reformokra szorul a költségvetés, főleg a Brexit kapcsán is. A kutatás, az oktatás, a képzésekre szánt költségvetés növelése mindenképpen több munkahelyet is teremthet. Nem mechanikusan kell növelni a költségvetést, hanem olyan projektekre koncentrálva, ahol a megtérülés is valószínűsíthető. Köszönöm szépen, Truppe Kalika. Yes, thank you and thank you to the... Köszönöm szépen, köszönöm a raportőrnek is. Én arra a kérdésre koncentrálnék, amely a három nagy programunkat érinti. Ugye nagyon sok fordulót tartottunk már erre vonatkozóan, az Erasmus Plus költségvetés növelése még most sem elegendő, mert a menekültekkel összefüggésben is jókon volt erre, a Kreatív Európa és az Erasmus Plus, most már ugye ki lesz terjesztve a menekültekre is. Mit jelent ez? Hát azt, hogy további szükségletekre, további pénzeszközökre lesz szükség mindkét területen, és a Europe for Citizens programra ugyanez igaz, mert hogy korábban ezeket 20%-kal megvágták költségvetésüket tekintve. Tehát ezeket a plafonokat illetően politikai szempontból ugye mi nagyon elkötelezettek vagyunk az érveink mellett, hogy magasabb legyen a költségvetés ezekre a programokra nézve, és éppen ezért szerintem ki is kéne tartanunk emellett. Aztán számos dolgot javasoltunk a kísérleti projektekre vonatkozóan, és hát miután lesz egy közös javaslatunk ezekre a programokra vonatkozóan, az Oranet támogatását illetően nagyon fontosnak tartom a bizottsággal szemben egyértelművé tenni, hogy kiállunk emellett, és nem fogjuk el azt a fajta implementációt vagy végrehajtást a bizottság részéről, ami nekünk nem tetszetős. Tehát sokkal több kommunikációra van szükség az európai ügyeket illetően, a Network of Radios, egy ilyen program, úgyhogy e, a Kulturális Szakbizottságnak tényleg elkötelezettnek kell lennie ebbe az irányba. Köszönöm. E, Köszönöm szépen, arra kérem önöket, hogy valóban kérjük azt, hogy nagyra törő legyen ez a költségvetés, önnek igaza van. Maragál kollega? Köszönöm szépen, elnök asszony megerősítem mindazt, amit Truppel asszony mondott most, és az ő javaslatait. Általánosságban dolgozunk ezen a költségvetésen, de üres térben vagyunk, üres, légüres térben mozgunk, mivel hogy nincs egy végleges álláspont, és csak felvetésekből indulva dolgozunk, és csak remélni tudjuk, hogy viszonylag pozitív eredményt érünk el a végén, de nagyon sok bizonytalanság közt mozgunk. Ugyanakkor nem felejtjük el, hogy a több éves keretgazdasági tervnek az a revíziója zajlik éppen. Úgy gondolom, hogy a parlament és a szakbizottságai a leg legjobb, legambiciózusabb tervét kellene felvázolni, tehát amennyire csak lehet gazdaság és jogi szempontból a felső határra kellene törekedni. Úgy vélem tehát, hogy a vélemény, amin most dolgozunk, ez pozitív, és ezt ezért tudjuk támogatni rámutatnék arra, hogy a 16%-os Erasmus támogatás növekedés egybeesik a javasoltakkal, korábban javasoltakkal, semmilyen újdonság nincs tehát. Ne legyen e körül eufória, csak arról van szó, hogy megerősítjük egy olyan dolog, dolgot, ami köztudott volt meg kell találni ugyanakkor a szinergiákat az Erasmus, European Social Fund, az European Initiative között, mert úgy gondolom, ott lehetne megtalálni azokat a stratégiákat, amelyet a tagállamok, illetve a régiók is ezekben találhatják meg a lehetőséget arra, hogy hatékonyan használják fel a forrásokat, mert sok pénz van, amit nem megfelelő módon, nem hatékonyan használnak föl, ezt el kell ismerni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Maragál kolléga, és most meg szeretném adni a szót a bizottság képviselőjének, a DG EAC részéről, Filip de Mayer Parancsoljon. Merci. Euh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, a bizottság dolgozik a költségvetésen, a Erasmus Plus költségvetése növekedni fog a következő években sokkal, és ezt nagyon sokan váltak. Ez egészen 2020-ig egy, egy jelentős növekedést fog mutatni, ezt megerősítetem, hogy ez meg fog érkezni. Tehát azok az előzetes van meghatározott értékek be lesznek tartva, a 2016-ban sokat kértünk, ami a hiteleket illeti. Most stabilizáltuk a helyzetet, 2017-ben valószínűleg egy normális helyzetbe térünk, ami a Creative Europe, az Erasmus Plus-ban a hitelek helyzetet illeti. helyzet, eh, hogy a hármas rubrikának a eh, tetőt, a, a, a, a összegét emeljék föl, mert különben ezek a programok igen sikertelenek lesznek, és az egész folyamat teljesen fölösleges lesz. 2017 lesz ez az év, amikor ezeket áttekintik, és akkor dől el ezeknek a programoknak a jövője különböző újdonságok vannak 2017-es eh, Európa Kulturális Fővárosa programban, ott az új, eh, a reform után vagyunk. Három eh, részvevő lesz, nem kettő. Tehát itt vannak ezek az új programok, ezek az új eh, kezdeményezések, amelyek mögött viszont semmilyen eh, anyagi támogatás nincs. Eh, ezen lezárom akkor, mit akartam mondani, köszönetet mondok a részvevőknek, a bizottságnak, Sztrojevszki kollégának és az árnyékjelentéstevőknek is. Nagyon szépen köszönöm. És most, hölgyeim és uraim, folytatjuk látjuk, legalábbis néhányunk maradunk, és a zárt ülés következik, zárt ajtók mögött folytatjuk, koordinátorok ülése következik. Én arra kérem azokat, akik nem érintettek ebben, hogy hagyják el a termet. 5-3 percet adok önöknek, hogy akkor, igen, hogy akkor az, aki nem érintett,